megjegyzés vagy ellenvetés nem látok. E, jóvá hagytuk tehát a kinezeléseket. A 29 per 2010-es írott nyilatkozat, amelyet Tiziana Motto és Anna Zaborska nyújtottak be, egy Európa gyorsriasztású rendszernek a létrehozásáról szól a pedofilok ellen és a szexuális zaklatást elkövetőkkel szemben. Ezt aláírták ezért gratulálni szeretnék a kollégáknak. A 123-as, a szabályzat 123-as cikke alapján ezt a szöveget majd publikáljuk az ülés jegyzőkönyvében, és a neveket is megnep.